Az elnök. Muito boa tarde a todos. Mindenkit üdvözölni szeretnék. Folytatjuk a plenáris ülést. Áttérnénk a szavazás eredményeire. Ez az első módosítási csomagról szól. A közös állásfoglalási indítvány COVID-19 világjárvány és annak köz, következménye elleni küzdelem. Második módosító elfogadásra került. Itt látható az eredmény. Hát második módosító elfogadva.